Mes chers collègues, nous allons ouvrir la séance, si vous voulez bien. Allez, nous commençons avec l'adoption de l'ordre du jour. Kezdjük el az ülést, tisztelt képviselőtársak, nem más, mint a napi rend elfogadásával. Ha nincs módosító, a napi rendel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor azt elfogadottnak tekintjük ebben a formájában. Kedves képviselőtársak, szomorú bejelenteni valóban. van. kollégánk, Jens Nilsson, múlt csütörtökön, múlt kedden, március 13-án elhalálozott. A közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság, illetve saját magam nevében is szeretném családjának, a hozzá közel állóknak, a munkatársainak, illetve a szocialisták és demokraták frakciójának kifejezni őszinte részvétemet, és támogatásunkról szeretném biztosítani őket ezen fájdalmas pillanatokban. Olyan személyiség volt, Jens, aki 2011 óta volt az Európai Parlament tagja, és 2014 óta volt a, fra- a szakbizottságunk tagja olyan személyiség volt, aki odafigyelt másokra, akivel mindig kellemes volt eszmét cserélni, még akkor is, hogyha politikai szempontból nem értettünk együtt. Megmutatta azt, hogy nyitott a megbeszélésekre és a kompromisszumokra, miközben határozottan ragaszkodott az elveihez. Meggyőződés és európai volt, és büszke volt az elkötelezettségére. Az öszterszundi állampolgárok tudják ezt tanúsítani, csak úgy, mint én is, hiszen eh, együtt mentünk el meglátogatni az ő választókerületét múlt júliusban Svédországban. Ezt a várost, amit nagyon jól ismert, és amelynek 2009-ig a polgármestere is volt. Szeretnék most mindannyiunk nevében fejet hajtani a munkája és a csatái előtt. Legyen szó akár a nők és férfiak egyenlőségéről, a zaklatás elleni harcról, vagy a fogyatékossággal élők mm, helyzetének a javításáról, avagy a közúti fuvarozók munkakörülményének a javításáról. Jánz azért küzdött, hogy a nők és a férfiak, azaz az emberek jóléte legyen a gondolkodásunk középpontjában. A jelképe volt a piros nadrág tartója. Az olyan volt ennek a viselése, mint hogyha ránk kacsintana és ez mutatta azt is, hogy mennyire hozzáférhető, mennyire nyitott a többi emberre. Azonban nem látjuk már többé őt, amint a nadrágtartóját viseli, hiszen nem lesz többé itt a szakbizottságunkban. Kedves kollégák, mindenkit arra kérek most, hogy e, álljunk fel, és egy perc csendel emlékezzünk rá. Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót koordinátorunknak, Izmel Ertunak, a Szocialisták és Demokraták frakciója nevében. a tiéd a szó. Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm hogy méltó megemlékeztünk nagyra értékelt kollégánkról, Jens Nilssonról. számra nagyon nehéz pillanat ez. Az egész frakció számára az, azt hiszem, ahogy leírtad. Nilsson kollega fantasztikus ember volt, egy apai figura volt számomra. Valószínűleg skandináv hátterénél fogva is. Mindig arra törekedett, hogy egyeztessen az éttartó álláspontok között. Sok területen volt aktív, mindig kiállt a társadalom legsérülékenyebb embereim, csoportjai mellett. Egy olyan jellem volt, és ritkán találkozunk a politikában olyan emberek, akik jelleme ilyen szilárd, barátságos, ám szilárd, és a szocialista frakción belül is nagyon-nagyon fontos funkciót vállalt, amikor az esélyegyenlőség témáit és a közlekedések bizottságon belül vállalt témáit példás módon vitte. Hatalmas veszteséges számunkra az ő halála. Fantasztikus ember volt, családjának és minden hozzátartozójának. A magam és az egész hosszú frakció nevében együttérzésemet fejezem ki. Megőrizzük emlékünkben őt, és ez sok kollégámmal együtt mondhatom. és szeretném megköszönni asszisztensének Petrának is ezt a munkát, amit kifejtett. Nyugodj békében, Jens. Családodnak pedig minden jót kívánunk, és köszönöm, hogy mindezt elmondhattam még egyszer. Merci beaucoup, Ismael. Nagyon szépen köszönöm Izmaelnek a szocialisták frakció nevében. Köszönöm a felszólásodat, köszönöm a szavaidat. És Jens Nielsen munkatársainak szeretném amíg azt mondani, hogy bármi is történjen, az én irodám el mindig nyitva áll előttük. Tudom, hogy ez egy fájdalmas pillanat, kedves kollégák, de kötelességünk az is, hogy folytassuk a küzdelmet más témákban is, és az ő jelentésében is, úgyhogy a nevében is folytatjuk ma a munkát. Hogyha megengedik, akkor folytatjuk is a napi rendünkkel. Köszönöm ezeket az önökkel most megosztott pillanatokat. Folytassuk tehát a napi rendünk szerint a munkát. és beszéljünk a vasúti személyszállítást igénybevevő utasok jogairól és kötelezettségeiről, egy átdolgozásról. Liberácki úrnak meg is adom a szót. Jó napot kívánok, Liberácki úr! Jó van? Nagyszerű. Akkor be fogja most nekünk mutatni jelentés tervezetét, a vasúton utazók jogairól és kötelezettségeiről. Nagyon fontos ez a jogalkotási tervezet, hiszen több millió állampolgár életét érinti Európában, és nagyon sok olyan állampolgár szempontjából is rendkívül fontos, akik eh, mozgásukban korlátozottak vagy fogyatékossággal élnek, az ő életüket is szeretnénk megkönnyíteni ezzel a az új jogszabálytervezettel. Liberácki úr, most öné lesz a szó, aztán az árnyék előadóknak, és a többi felszólni kívánó képviselőnek fogom megadni a szót. Végül Kulon úr az EGSB részéről szintén szót kap, jó napot kívánok neki is, hogy megtudjuk, hogy mi a Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye. Ezután pedig az Európai Bizottság válaszait hallgatjuk meg. Először azonban Liberácki úr, öni a szó. It doesn't happen to off. Your introduction is... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem mindig nem mindig kapunk ilyen tiszteletteljes bemutatást, amely az összes jelentőség teljes pontot tartalmazza, úgyhogy ennek fényében megpróbálok eleget tenni az önök kérésének és először is bevezetőként két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Szándékom az, hogy jó megoldást találjak a szolgáltatás nyújtói, illetve a fogyasztók számára. Hogyha hogyha nem tudunk megfelelő terméket elállít, előállítani, akkor ez a másik oldalról is hiányt mutat majd, tehát egyensúlyra van szükség. Ez az egy első általános megjegyzésem. Aztán, ami a szabályozást illeti, 91-re nyúlik vissza az alapdokumentum. Ez adja az egész mostani munkánknak a háttér, hátterét, szabályozási változások sorozata történt a vasúti ágazatban. Ezen kívül észben kell azt is tartani, hogy nagy különbségek mutatkoznak az Európai Unió különböző térségeiben. és oda kell figyelni azon kérésekre, melyek ezeket a különbségeket áthidalni kívánják. Így ez alapján struktúráltam a prezentációmat. Azt mondhatjuk összességében, hogy jó a vasúti hálózat, a vasúti ágazat Európában, azonban ez lehetne jobb, illetve állandó és folyamatos javulásokat lehetne eszközölni ebben az ágazatban, a szolgáltatások minőségére gondolok, illetve az utasok védelmére. Ha az emberek úgy érzik, hogy védelmet kapnak, illetve megfelelő szolgáltatást kapnak, akkor ezt a szolgáltatást választják. Nagyon fontos tehát a fogyasztók, az ügyfelek, illetve a szolgáltatás nyújtók közötti kapcsolat. A jelentésem első része a csökkent mozgásképességű utasokkal kapcsolatos kérdéseket taglalja. nézzük, hogy mi az, amit fontosnak tartunk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy megfizethető, hozzáférhető és versenyképes szolgáltatásokat nyújtsanak a fuvarozók. Tehát az emberek meg tudják fizetni annak az árát, illetve fizikailag hozzáférhetőek legyenek ezek a szolgáltatások, valamint kifizethetőek legyenek. Ezen kívül koherens vasúti hálózatra van szükség, egy megfelelő európai közlekedési, vasúti közlekedési térségre. Ezt is nagyon fontosnak tartom. Aztán bevezetésképpen még el kell mondani, hogy a más közlekedési modalitásokkal megfelelő versenyhelyzetet kell kialakítani, megfelelő esélyeket, Igazságos versenyhelyzetet kell teremteni, ez pedig azt jelenti, hogy az administratív terheket, amennyire lehet, minimalizálni kell, összevetve más közlekedési modalitásokkal. A jelenlegi jelentés tervezet kapcsán mintegy 21 érintett féllel ágazattal konzultáltam Alexander Fogt segítségével, több mint 40 különböző ülésen vettünk részt, illetve február 20-án egy mini meghallgatást is szerveztünk. 55 módosítót nyújtottam be február 28-án, és ezeket meg is vitattuk március 6-án a Szocialista Közlekedési Munkacsoportban. Ezen módosítók azt a célt szolgálják, hogy minden állampolgár számára hozzáférhetőek legyenek ezek a szolgáltatások, illetve javítsuk az utasok jogait, gondolok itt különösen a csökkent mozgásképességűekre, illetve egyenlő esélyt biztosítsunk a vasúti hálózatnak más modalitásokkal szemben, valamint további fejlődést biztosítsunk ezen ágazat számára ágazat specifikus megoldásokkal. Célom pedig az, hogy a versenyképességét növeljük ennek a szektornak az intermodális, illetve intramodális megközelítés keretében. És a legfontosabb az, hogy az ügyfelek, illetve az utasok elé, elégedettek legyenek. Aztán vannak kivételek a rendelet hatája alól, és ezt meg szeretném tartani 2024. decemberéig. Ide tartoznak az Euró 13 Európai Uniós tagállam, talán 11-ről van szó pontosabban, hiszen Málta és Ciprus ebből kiesik. És miért 2024? Nos, azért, mert az MFF kapcsán javíthatjuk a vasúti hálózatot, illetve annak struktúráját. Itt a 2024-es időpont egy küszöb, és ekkor kellene elkezdeni a jó minőségű szolgáltatások nyújtását. Aztán a 36-os módosító, valamint a 37-es nagyon fontos, ezen kívül a 24-es, ide tartozik a készenléti tervezés, illetve jogorvoslathoz való jog. Itt egy egyablakos rendszert hoznánk létre a panaszok kezelésére, illetve a negyedik vasúti csomaggal való átfedést kívánjuk elkerülni. Beszéltünk már a negyedik vasúti csomagról, és hogy miért kell elkerülni az átfedéseket? Azért, mert ezek esetleg ellentmondást vonhatnak maguk után. Valamint javítani kell a csökkent mozgásképességűek számára a hozzáférést, illetve a hozzáférhetőséget. A jelenlegi jogalkotási keret biztosítja, nem biztosítja mindenki számára az egyenlő hozzáférést. Itt az értesítési időszak 24 óra, tehát a csökkent mozgásképességűek számára nem feltétlenül biztosítjuk a megfelelő hozzáérést. A biztos, bizottság javaslata a 44-es módosítóban a 48 óra. A nagyobb vasútállomások garantálják a hozzáférést előzetes értesítés nélkül, 24 órán belül is, és támogatást nyújtanak ingyenesen, ez a 40-es módosítóban szerepel. És ide tartozik a 44-es módosító. Ezen kívül a nemzeti hatóságok rendszeres auditokat hajtanak végre a szolgáltatásokra vonatkozóan, és megpróbálják orvosolni a hiányos szolgáltatás nyújtást. Egyértelmű számomra, hogyha túlságosan nagy terhe, teherrel sújtjuk a kisebb állomásokat, akkor ez problémát jelenthet, és semmiképpen nem szeretném azt, hogy ezzel megöljük a hálózat egy részét. Nagyon fontos a jegyekhez való hozzáférés, hiszen ezzel növelhetjük a vasút vonzerejét, és ez az, amit már rögtön a bevezetőmben hangsúlyoztam. Azonban úgy gondolom, hogy nem a jogalkotó feladata az, hogy kötelező ö, együttműködést írjon elő a jegykezelés területén. A vasúti ágazatot ugyanúgy kell kezelni, mint a többi modalitást, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy ilyen megoldásokat alakítson ki saját maga ebben a kontextusban. A 2016 per 2370-es irányelv megköveteli a vasúti ágazattól, hogy piaci ösztönzőket hozzon létre 2022-ig, és eddig azt látjuk, hogy 17 vállalkozás, vasúti vállalkozás kialakította a megfelelő hátteret, struktúrát, és arra ösztönöznénk a többieket, hogy ők is kövessék ezt a gyakorlatot, megfelelő eh, jegyértékesítő automaták felállat, felállításával. Aztán ott van az úgynevezett Missed Connection Project. 14 vasúti vállalkozás együttműködik ennek keretében, kereskedelmi megállapodások alapján, Itt a különböző szolgáltatásokban kialakuló problémákról van szó, és az ilyen hiányos szolgáltatások esetén a megfelelő pót szolgáltatások nyújtásáról. Az Európai Unió jogszabályokat hoz ezen a területen, és a jelentéstevő azt javasolja, hogy a negyedik vasúti csomagban szereplő határidőket kövessük. A fogyasztót mindig tájékoztatni kell a jogairól, amikor a vasúti szolgáltatást igénybe veszi, hogy rendelkezésére áll-e az ilyen jegykiadási rendszere vagy sem. A force majeure is beszéltünk széles körben, és az a javaslatunk, hogy ezt helyezzük bele a jogalkotási csomagban, hiszen, csomagba, hiszen nagyon fontos a megfelelő versenyhelyzet, a vasút és a légi közlekedés között, gondolok itt Amsterdam, Londonra, ahol verseny, nagyon erős a verseny a, a légi közlekedés, illetve a vasút között, között. A vasúti ágazatban nem alkalmazzuk a force majeure koncepciót, ez fontos lenne, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a terrorizmus továbbra is problémát okoz. Ezért az a javaslatom, hogy az egységes szabályok alapján kell alkalmazni a force measure ez a 34-es módosító, ami pedig a, az utasok nézőpontját illeti. Szerintem nem feltétlenül várnak kártérítést az utasok az ilyen esetben, de támogatást, asszisztenciát igen, és ez benne is van a jelentés tervezetben. Aztán, ami a bizottsági javaslatot illető további változtatásokat jelenti, ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy sajnos ezek károsan érintik a vasúti ágazat jövőjét, és néha bizony eh, elmennek a józan ész mellett, Ilyen a 16-os cikk második része, amely amely azt követeli meg a vasúti szolgáltatás nyújtóját, hogy amennyiben nem tudják biztosítani a szolgáltatást, ott a légi közlekedéshez irányítsák át az utasokat. Itt három opció lenne. Els, első a teljes visszatérítés, tehát a jegyár teljes visszatérítése. A második az átirányítás a lehető leggyorsabb formában, illetve harmad részben az utasnak megfelelő időben történő átirányítás. Támogatjuk azt, hogy a megfelelő kártérítést nyújtsunk a bérletek esetében, de um, sajnos ez aránytalan adminisztratív terhet ró a vállalkozásokra, és ennek értelmében egy módosítót nyújtottunk be. nagyon gyakran a nemzeti közlekedési politika kudarca áll a problémák hátterében, és lehetőség van arra, hogy európai forrásokból ezt a hiányosságot orvosoljuk. Nézzük a következő lépéseket. Vannak arra vonatkozó javaslatok, szerint bizonyos fázisokat ö, késlekedve lehetne benyújtani nekünk kell majd döntést hoznunk. Most a következő ütemtervet javasoljuk. Március 27-e a módosítók benyújtásának határideje 11 óra. A következő árnyékjelentéstevői űrés április 17-e. A TRAN szakbizottságban júniusban szavazunk, és hogyha van politikai akarat arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi mandátum vége előtt lezárjuk ezt a csomagot, akkor, akkor követnünk kell ezt az ütemtervet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen még egyszer, tisztelt elnök asszony, a kedves bevezető szavakat. Köszönöm szépen, Liberácki. Jelentéstevői szerepén még túl is lépünk azáltal, hogy most a menetrendet azt én fogom meghatározni, remélem, hogy tudjuk tartani elnézést a nyomásgyakorlásért. Akkor most meg is nyitom a vitát, és Rönöm Izelé úr, önnel kezdem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, elnök asszony! Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen! Alelnök úr, önnek is köszönöm ezt a jelentést, amit az imént bemutatott, és az első módosító javaslatainkról szólnék most. A vasúti utazók érdekeinek védelme tekintetében. Igen, a menetrend valóban kis és szoros, gyorsan akarunk haladni egy rendkívül fontos dosszié ügyében, de azért vannak nagyon fontos eltérések a véleményünkben a jelentéstevő úrral. A néppárt úgy gondolja, hogy a vasút jelentős reformjához kellene kapcsolódni ennek a jogszabálynak. Nagyon fontos lenne az is, hogy a vasúti utasok érdekében megnyissuk és sikeressé tegyük a versenyt a vasúti közlekedés tekintetében. Ezt harmonizálni kéne annak érdekében, hogy az összes Európai Uniós utas ebből profitálhasson. Nagyon fontos, hogy megőrizzük az utasok bizalmát a vonatokban, illetve még egy fontos dolog a multimodális Európa létrehozása a versenyképességünk növelése érdekében. A hatékonyságot a vasutas, vasútutazók érdekében több módon próbáljuk elérni, néhány delegáció megmaradhat még 2019-en túl is, de minimum szabályokhoz kell ezt kötni. Aztán a regionális hatály szintén legkésőbb 2019-ben megszűnik, úgyhogy a regionális vonalak is versenynek lesznek kitéve. Az első rendelet elfogadása után 10 évvel még mindig csak négy tagállam tartja tiszteletben a szabályokat. Egyébként emelem kalapomat előttük, és gratulálok. Ez nagyon pozitív hatással van az adófizetők és a felhasználók jogaira, de a többiek a, még csak nem is nagyon mutatják azt a szándékukat sem, hogy politikai döntéssel meg akarnának felelni a szabályoknak. Aztán nagyon fontos, hogy az utasok nyugodtan utazhassanak, és ezért az új útvonalak meghatározás, az átirányítás abban az esetben, hogyha nem sikerül az ő út, eredeti céljukhoz közvetlen módon eljutatni őket, illetve a, tám, a kártérítés biztosítása fontos. Aztán ö, meg kell könnyíteni a 40 millió személynek, akik csökkent mozgásképességűek vagy fogatékossággal élők, hogy jobban hozzáférjenek a vasúthoz, ez a mindennapi mobilitásukat segíteni. Akár munkába, akár ö, nyaralni szeretnének utazni, nem szabadna, hogy ez luxus legyen nekik, csak azért, mert bizonyos helyzetben vannak. A 24 órás előzetes segítség kérési felhívás tartható kell, hogy legyen, de nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy milyen gyakrórisággal történik ilyen segítségkérés. Aztán a kártérítési mechanizmusokat a vasutak realitásához kell ö, szabni, és a 30 perces készés esetében át kéne gondolni a helyzetet, az egy órás késés esetében 25%-ra, a két órás késés esetében pedig átgondolandó, hogy esetleg nagyobb kártérítésre lenne szükség. Meg vagyok győződve arról, hogy nem itt a szamár és a répa esetéről van szó, hogy a kompenzációra vagy kártérítésre akarunk hangsúlyt helyezni, vagy pedig arra, hogy versenyképesebb legyen a szektorunk. A kettő nem feltétlenül tudja egymást kiegészíteni. Mert remélhetőleg a szolgáltatókkal együttműködve tudjuk az utazók, teké, az utazók érdekében forradalmasítani a vasúti közlekedést. Köszönöm szépen, Foster asszony, most önnek adok szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony köszönöm a jelentéstevőnek és Én magam nem vagyok az ebben a témadosszéban, mert egy csúszásba került. Mégis a legtöbb pont nagyjából megfelel a frakciónk álláspontjának. Azt hiszem, a jelentéstevő nagyon jól és röviden vázolta azokat a főterületeket, ahol mindannyian egyetértünk. Nagy-Britanniát, illetően én, mint brit képviselő, mondom, hogy nagyon sok minimum standardet már így is túlléptünk, és ez továbbra is folyik. Majd fontos, hogy visszafelé haladjunk itt. És ez a, a csökkentett mozgásképességi utasok témájához vezet, ahol mi nagyon sokat ennivaló szerintem. Persze, logisztikai szempontból rendkívül bonyolult feladat ez, sok előregedett állomás van, vasútállomás van Európában, és fontos, hogy, hogy az állomáson is gondoskodjanak arról, hogy fölsegítik a vonatra az embereket. Egyszerűnek hangzik ez, de sokszor nincs elég munkavállaló vasúti dolgozóhoz, hogy mondjuk ott a, a peronon segítsék az embereket. Fontos terület ez, és az a rendelet felülvizsgálata során nagy figyelmet kell szentelni neki. Ami meg a jegykiadást illeti. Régi vitatárgya, ez már kétszer 6 7 is vitáztunk róla. Nagyot nem léptünk előre, halott egy kulcsfontosságú terület. Különösen, amikor tudjuk, hogy a nagysebességű a rendkívül kívül sokan utaznak, és nagyon sokszor gondot jelent a, vas, a jegykibocsátás. Nagyon sok eh, vasúti működtető számára fontos. A 2024-es dátum szerintem észszerű, tartsuk is fenn, és a Viszmajor fogalmáról is beszélt, szerintem ez minden közlekedési módusra vonatkozik, legyen az repülőgép, hajó vagy busz. Nyilvánvalóan a, a működtető hatáskörén kívüli okokról van szó. Ilyenkor azonban van az a duty of care kifejezés használjuk a légiközlekedésben, az a megfelelő gondosság elve, amely meghatározható a vasútnál is, amikor nem tudhat arról, hogy percet késik a vonat feltétlenül, de legalább tájékoztatják az utasokat, gondoskodnak róluk, a lehetőleg jobban segítve a továbbjutásokat, utazásokat, akár akkor is, hogyha szörnyű környezeti vihar vagy, vagy, vagy sztrájk sújtja őket. Szerintem a, a jelentéstevő kiegyensúlyozott módszertanban dolgozott, és azt hiszem az egész frakcióm támogatni fogja. Én feltétlenül, és reméljük, hogy tovább halad jó irányban ez a téma. Köszönöm még egyszer a munkáját. Merci beaucoup, Madame Foster. Köszönöm szépen, Foster asszony. Van Lettenberg úr kapszott. Köszönöm. Jens Rüdig nem tudott eljönni a mi árnyékeladónk, ezért a kulcsfontosság üzeneteit szeretném a nevében elmondani önöknek. Az ALDE a jelentéstevő tervezétét tudomásul veszi, ám azt mindenképpen gondoskodunk arról, hogy az utasra koncentráljon az új szabályozás. Az utas kell legyen tehát a rendelet homlokterében magas minimum normák, sztenderdek a fogyasztóvédelem érdekében. Sajnos a jelentéstevő bizonyos rendeletekben, rendelkezésben visszalépett a bizottság javaslatótól. Például kivételeket vezetne be újra alacsony minimum sztenderdeket vezetne be a szolgáltatási minőségben, például a jegykiadásban. Szerintünk ez nagyon sajnálatos, hiszen a rendelet már így is nem volt elégséges az utas szempontjából ezeket módosítani. Az adás szempontjából ez már nem elfogadható így. Gyorsítani kell az intézkedéseket a utas jegykiadás érdekében, hogy az utas minden opciót keresni tudjon, és biztosan abban, hogy vég eljut a, akár késtekedések vagy csatlakozási csúszások miatt is azoktól akadályoztatva is eljusson a végcéljához, tehát a kombinált utak megszervezők legyenek, és ezáltal a reál ágazat ö, növekedhet, vonzóbb lesz, és ezáltal nőhet a vasúti utasok száma. Az IMCO bizottság az 53-as plusz cikk szabály alapján érintett, az IMCO-ban feltétlenül a fogyasztót helyezzük az első helyre. Szerintem a Transzeg bizottság is ezt az elvet kéne kövesse. Röviden, de konkrétan szólva. Ahhoz, hogy az ALDE támogatását megnyerjék, a jelentéstevő, az árnyékeladónk szeretné újra tárgyalni ezeket a pontokat a jelentéstevővel. Köszönöm. Most Kramer úr kap szót. Köszönöm szépen, állok össze. És köszönöm a jelentéstevőnek is. Bízom a jövőben a jó együttműködésben. Hiszen mind a ketten a vasúly barátai vagyunk. Ám sajnálatos az, hogy tíz év után sem már már szégyen, be, új jogszabályt kell írnunk, mert túl sok kivétel volt, és nem minden ország valósta meg. Ott, ahol azonban bevezették, ott jól működött. Ez tény, így mond, nem gyengítenünk kell most ezt, hanem tanulva a hibákból, jobban bevezetve minden kivételt nem bővítve, hanem arra szorítva a tagállamokat, hogy tartsák be. Az nem megy, hogy a tagállamok nem veszik figyelembe az európai jogszabályokat. Néhány pontot említenék én is. Egyrészt a viszmajor vagy a force majeure. Miért kell ezt most bevezetni? Korábban nem volt, és nem is okozott problémát a hiánya. 15 éven át az utas jogokkal foglalkozó szövetségek szerint 15 millió kellett befektetni force majeure miatt. Miért kell? Kell ezt most felmondani. Bizonyos force majeure előre felszámolhatnának. A légiközlekedésben minden késés esetén a légitársaság kéri a force majeure és akkor utána egy hosszú eljárás után adják meg csak az utasoknak a kompenzációt. Hát a, akár mondjuk a vasútársaságok kötetnek egy biztosítást ez esetben. Van ilyen, magánszemélyek is kötnek biztosítést a háztűzre, meg egyéb force helyzetekre. Ezt lehet, meg lehetne követelni a vasúti társaságoktól, hogy ne, ne mindig az utas át, át ezeknek a helyzeteknek. Aztán a true ticketing, tehát az átfogó jegykiadás. A vasútárságok nem látják benne fontosságát, holott ezzel saját versenyképességüket gyengítik más közlekedési módokkal szemben. Legalábbis Európa szerte meg kell adni minden információt, mikor megy a vonat, és ezt persze felelős módon kell megszervezni. A helyi szinte látható Berlinben a közlekedés közlekedési szövetségben több mint 30 busztársaság működik. Ezek egymással egyeztetve tudnak jegy, közösen jegyet kiadni. Tehát megszervezhető, függetlenül, hogy ki vállalja magára melyik szereplő. Ami nekem még aztán fontos, az a korlátozott mozgásképességi utasok köre. 48 órát javasolt a bizottság, tehát az előtt kell bejelentse a, mondjuk a kerekesszéke közlekedés 48 előre az állomásnál, hogy ott fog utazni. Ez a digitális korban nem életszerű. Ezért itt is meg kell nézni, hogy, hogy működnek a dolgok. Hollandiában működik. Egy órával előtt kell bejelenteni, és működik. És ami Hollandiában működik, az Németországban, Franciaországban miért nem működne? Az, hogy a bizottság egy ilyet kitalál, hogy 48 év előtt jelentse be a kerekesszékes, hogy hol fog utazni, miközben Hollandiában ennek ellenkezőjéképpen működik egy pozitív példa, egyszer nem értem. Aztán egy dolog még, ami nagyon fontos nekem, a kerékpár felvétele. Tehát, hogy minden vonatom, akár a nagysebességű vonatokon is lehessen felvenni a kerékpárt. Németországban a szövetségi kormány is javasolta ezt. Számra nem elfogadható és érthető, hogy miképpen zavarná az, az üzemmenetet. Hogyha ez így lenne, akkor például az idősek utazását is meg kéne tagadni, hiszen az öregek is lassan szállnak fel a vonatra, az is zavarhatja az üzemmenetet. Németországban az ICL 4-es például visz bicikliket, és van rá idő. Ausztriában is felszerelték a vadontokat olyan ajtókkal, hogy gyorsan föl lehessen tenni a kerékpárokat. Akár gazdaságoknál fogva is hajlik rá sok esetben a ö, vasút. A Flixbuszon például nyugodtan lehet vinni biciklét, és ez a legélesebb versenytársa a vasútnak. Ennek kedveznének. Csak a kerékpár felvételében 15 ezerről 100 ezerre lehetne növelni a kerék, felvett kerékpárok számát ezeknek nagy része a vasútat választaná. Tehát az, hogy tele van a vasút, az egy, ez egy mellébeszélés, hát nem így van. Ezúttal tehát maradjunk szigorúak, mondjuk azt, a jogszabály részekkel legyen kötelező módon, hogy a kerékpár fölvihető legyen a vasútra. Ennyit szerettek most a helyet elmondani, várom a vitát és a javaslatokat. Egyrészt, hogy javítjuk a bizottság anyagát, és egy jó kompromisszot találunk, amely számunkra az utas teszi előtérbe, és nem a vasúti vállalatot. Amikor Grube úr a vasútnál kilépett az állásából, 2,3 milliós kártérítést kapott, mert nem vitte tovább az állását. 2,3 millióért 30 évig lehetett volna a vállalatnál a force majeure finanszírozni, hogy csak ezt a dolgnak ezt a vetületét állítsam előtérbe. Madame Kilunen, est-ce que vous voulez Köszönöm, Kramer úr. Kilunen asszony, kíván hozzászólni? Igen, köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Óriási köszönet Boguszlávnak a kiinduló munkáért ezen fontos ügyben a legfontosabb kérdés az, hogy a fogyasztókat soroljuk az első helyre, mert így tudunk, tudjuk biztosítani azt, hogy egyre több ember használja a vasutakat, mint közlekedési eszközt. Van pár szó, ami fontos lenne számunkra. Az egyik a biztonság, a hozzáférés, a rugalmasság, az utasok szempontjából, és amikor átlátható és nyitott rendszerünk van, akkor valóban a fogyasztó fog előtérbe kerülni, és akkor tudunk igazi jó vasúti szolgáltatást biztosítani, ami egyébként már most is meg kellett volna, hogy valósuljon egész Európában, de hát dolgozzunk tovább együtt azon, hogy csodálatos megoldásokat és kompromisszumokat tudjunk találni. Néhány talán nehéz lesz, például a Viszmajor esetében, de azt gondolom, hogy megtaláljuk majd a megoldást. Köszönöm. Köszönöm szépen Kirunen asszony az optimizmusát. Most viszont mivel kicsit elkezdtünk lemaradni az időben, korlátozni fogom a felszállási időt, a következő felszállunk egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek a javaslatot. A múlt héten eszmecserét folytattunk, és Boguszlán akkor beszéltem erről a témáról, és értem, hogy megpróbál egyensúlyt kialakítani ebben a szövegben. Szerintem egy kicsit ambíciózusabb is lehetett volna. Ami az utazási láncolatot illeti, nagyon fontos lenne az, hogy a hogy az átszálló utasok a biztosításukat is magukkal vihessék. Nagyon fontos, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük, és a rendszert ne tegyük nehézkesebbé. Hiszen, hogyha nagyon sok bürokratikus akadály áll annak útjában, hogy az ember kártérítést kapjon, az nem jó. Ezen kívül fontos az, hogy a vonaton is lehessen egyet vásárolni. A csökkent mozgásképességűek számára csökkenteni kellene az előzetes értesítési időt, ahogyan ez elhangzott, illetve meg kell vizsgálnunk a személyzet képzését. És ami pedig a force majeure vagy a viszmajor kérdését illeti, nagyon fontos, hogy az utasok számára biztosított védelmet ne csökkentsük, erre vonatkozóan javaslatot fogok benyújtani. Köszönöm szépen. Mm, nagyon kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a felszólalási időt. Anderson asszony másfél perc áll rendelkezésére. Madame Anderson, excusez-moi. Anderson asszony, elnézést. Madame Rovodalon. Rovodalon asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Un paquet ferroviaire parfois houleux. La position de notre commission et du Parlement az eldolgozás esetében nagyon fontos, hogy az Európai Parlament megtegye mindent az állampolgárok érdekében, ezt várjuk tőlük. Nem csak a közmonopóliumokat fogjuk most lebontani, hanem meg kell mutatnunk azt, hogy az utasok jogait védjük. Tiszteletben tartom a jelentéstevőnk munkáját, köszönöm is neki, de meg kell erősíteni az ambícióit az utasjogok védelme tekintetében. Nem elfogadható, hogy ez a rendelet nem veszi figyelembe a regionális és város közeli utasokat. Ez közszolgáltatás, amit nekik kell biztosítani. A városi utasokat kizárva gyakorlatilag az utasok 80%-át veszük ki a rendelet hatája alól és ezek az utasok nap mint nap utaznak, őket érinti leggyakrabban az utazási zavarok esete a mindennapi és családi, valamint munkahoz kapcsolódó életükben. Remélem őszintén azt, hogy sikerül majd megmutatni az állampolgároknak azt, hogy az Európai Parlament nem a vasúti társaságok, hanem az utasok jogait védi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rogudelon asszony. Riké úr. Köszönöm szépen. Euh, Monopolisztik, a Igen, én, én sem támogatom a monopolista rendszert, hanem a megfelelő versenyhelyzetet inkább. Ez pedig azt jelenti, hogy az utast ügyfélként kell kezelnünk, meg kell vizsgálni, hisz azt, hogy a közszolgáltatás valóban a, a közjavát szolgálja. És itt üdvözlöm a jelentéstevő munkáját. Valóban így nem csak jogokkal, jogokkal ruházhatnánk fel az utasokat, hanem az ügyfél jogával is. És nagyon fontos, hogy így egy egyensúlyban levő rendszert hozzunk létre. Ezzel tulajdonképpen e, az ügyfél koncepcióját emeljük. Aztán a a kártérítések esetében e, esetleg lehetőség lenne arra, hogy ezt levonják a következő jegyvásárlásból. Például e, egy késlekedés esetében mondjuk egy 100 eurós jegyből e, visszatérítenek 10-15 eurót, tehát szerintem maga a jegy lehetővé tenné az ilyen jellegű módosításokat. Ami a jegykiadást illeti, meg kellene tiltani azt, hogy maguk az indulás és érkezési idők azok titkosak legyenek, tehát ez egy nyilvános információ kell, hogy legyen, és ez elősegíti a versenyhelyzetet is. Ez azt jelenti, hogy egy nyitott rendszerben mindenki tudná, teljesen átlátható módon, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a cégek. És még valami, mert látom, hogy fogy az időm. ami az érzék, érzékszervi ö, problémákat illeti, nagyon gyakran nehéz megtalálni a megfelelő vasatú kocsit az utasok számára. Elnök, köszönöm szépen, és most akkor Anderson asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, igen, senki nem kérdejelezi meg a jelentéstevő kötelezettségvállalását a vasúti ágazat mellett, ez nyilvánvaló. Érdekes az elgondolása, azonban nagy tisztelet mellett azt kell mondanom, hogy ennél sokkal többet elérhetünk, így Egyetértek Van Mintelberg, eh, illetve a képviselők és mások megjegyzésével. Szerintem valóban az utast kellene középpontba állítani. És az európai szerződések ezt is várják tőlünk, ezt is követelik tőlünk az utas jogok tekintetében. Kérdésem is lenne a jelentéstevő felé, hiszen az Európai Utasjogi Szövetség egy e-mailt küldött függelékkel, amely visszautasítja a jelentéstevő módosítóinak nagy részét, úgyhogy ennek tükrében tényleg azt kérem a jelentéstevő, hogy gondolja ezeket át. Ami pedig a Viszmajort illeti, az a megoldás, amit ő javasol, az Európai Bíróság döntését visszafordítaná, jogilag és szerintem nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás a szakbizottság számára, hiszen a jelentéstevő megoldása még egy középutat sem biztosít, amelyet a bizottság esetleg biztosítana. a képviselő megjegyzésére reagálnék, valóban valahogy meg kell, tanulni a, vagy meg kell találni a köztes utat, ugyanígy az előzetes tájékoztatás kérdésének kérdése alapján is. Úgyhogy igen, én is úgy gondolom, hogy jó hiszeműen járt el a jelentéstevő, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy meglep, meg vagyok lepve, és csalódott is vagyok. Ami pedig az eljárást illeti, különösen van mint ebből a kolléga megjegyzésére utalnék, úgy látom, hogy az ütemterv elég szoros a későbbi szakaszban, úgyhogy az IMKO elnökkel ismét tárgyalnunk kellene, meg kellene nézni, hogy esetleg egy picit több időt kaphatnánk-e, nagyobb játékteret, hogy a fogyasztókat, az utasokat valóban középpontba állíthassuk. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy még három hét áll rendelkezésünkre a kompromisszum kialakításra, tehát van még időnk. Telicska úr, igen, szeretnék én is röviden hozzászólni. Nem akarom elszállítani a lehetőséget, hogy hangsúlyozom azt a jelet, amit a más kollégák más frakciókból is próbálnak kiküldeni. Egy mondatra tudom szűkíteni a, mondatom, a mondani valómat. Nagyon sok gondolatjelentésben tolatást jelent, tehát visszafordulunk, engedünk abból, amit a korábbiakban elértünk, sokkal ambíciózusabb jelentésre van szükség, remélem ezt sikerül is elérni, ahol a fogyasztó lesz majd a fókuszban. És egy olyan platformot is létre kéne hoznunk, amivel többet tudunk elérni majd a jövőben, nem csak ebben az ágazatban, hanem az intermodális közlekedésben általánosságban. A, például a jegykiadás esetében most még csak nem is gondolkozunk olyan dolgokon, amik lehetővé tennék az intermodális jegyvásárlást, csak egyetlen közlekedési módozatra összpontosítunk még mindig. Köszönöm szépen. Telicska úr, Jean Kulon, jó napot kívánok! Kérem, mondja el az EGSB véleményét nekünk három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! a civil társadalom, a szervezet civil társadalom, amit az EGSZP képvisel, nagyon érzékenyenek tartja ezt a kérdést teljes mértékben. Azért, mert ma nem tudunk az állampolgárok szabad mozgásáról beszélni Európában, hogyha ennek az összes eleme nem áll rendelkezésre. Ez a rendelet tervezet nem tökéletes, érdemes lenne javítani rajta, a jelentéstevő által javasolt elemek javítás nélkül nem elégségesek, tovább kellene mennünk, tovább tudunk-e menni? Ki tudnánk-e ezt a sok derogációt és ezeket a rendelkezéseket söpörni? Az európai állampolgárok elítélik ezeket az opt-outokat, amikor nem vállalják a saját államaik a rendelt betartását. Próbáljunk meg a lehető legnagyobb mértékben a társaságokra, az országokra, a régiókra nyom, összpontosítani, ahol már megvalósult a harmónia, ahol már vannak az állampolgárok érdekében, vagy a nehéz helyzetben lévő utasok érdekében megvalósult rendelkezések és itt most nem csak a fogyatékossággal élők esetében nem csak a mozgáskorlátozottakra, hanem bármilyen típusú fogyatékossággal élőre gondolok. Az ő helyzetükön kell javítani. Egy picikét meglep, mondhatnám azt is, hogy sokkol, hogy ennyire gyorsan kell haladnunk, hogy egy tulajdonképpen valóban sürgető helyzetben nagyon gyorsan kellene tudnunk kielégítő helyzetet biztosítani. Azzal szeretném zárni a felszállásomat, elnök asszony, hogy azt kérem önöktől, hogy lássák be, hogy mennyire szükséges, hogy tartsuk a menetrendet, ne engedjük azt, hogy kifolyjon a kezünk közül az idő. Nagyon jelentős elem lenne ez, hogy az Európai Uniós állampolgárok lássák azt, hogy az Európai Parlament működik, képviseli őket. Erős jelzést kell adnunk az Európai Unió részéről, a közelebbre kell kerülni az állampolgárokhoz, és ezzel meg tudnánk ezt tenni, ez egy lehetőség, meg fogják kapni ehhez a szervezet civil társadalom támogását. Itt állunk önök mögött, támogatjuk önöket, gyerünk, lépjenek. Elnök asszony az EGSB nevében ennyit szerettem volna elmondani. elmondani. Szerettem volna ezt az üzenetet eljuttatni, hogy a pozitív üzenetekkel tudunk közelebb kerülni az állampolgárokhoz, és itt most lépni kell. Micsoda eltökéltség! Köszönöm szépen az Európai gazdaság és Szociális Bizottságnak a támogatását. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy tiszteletben tartotta a felszólalás idejét. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének, Elizabeth Kotasznak adom meg a szót. Üdvözlöm! Ő ön a MOVE főigazgatóság éléről érkezett, szintén három percben kap For giving this file such a priority here. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és elmondhatjuk a prioritásainkat. Nagyon örülünk ennek. Köszönöm azt is, hogy a jelentéstevő elvégezte munkáját, összeállította ezt a jelentést. Valóban szerintem meg kell próbálni a fuvarozók, illetve az utasok érdekeit összeegyeztetni, ebben egyetértünk. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy például a fuvarozókra vonatkozóan azt láttuk a saját javaslatunkban, hogy segíten, segítséget kívántunk nekik nyújtani, tehát a mi javaslatunk ezt a célt szolgálta. Azt javasoltuk, hogy kevesebb teherrel sújtsuk őket, például legyenek infrastruktúrális menedzserek, vagy állomás vezetők, menedzserek, akik segítenek ezt a terhet megosztani. Pontosan ezért az utas jogokat egészen a végletekig, vagy a szélsőségekig toltuk, valóban ezek benne vannak a negyedik vállalkozási csomagban, de vannak olyan szabályok, amelyek hiányoznak, és fontosak lennének például egy vészhelyzeti esetre való felkészülés esetében. Ez nincs benne a szabályozásban, pedig nagy szükség lenne rá. Ezen kívül egyetértünk abban is, hogy a csökkent mozgásképességűek jogait érvényesíteni kell, Különösen arra a rendeletre gondolunk, ami a képzést illeti, ugye ez a saját javaslatunk volt. Itt az volt az alapgondolat, és ez egy kis sportkavart. hogy ugyanaz legyen, mint a légi közlekedésben. Tehát ne csak azokat képezzük, akik konkrétan kapcsolatba lépnek a csökkent mozgásképességűekkel, hanem azokat is, akik ebben a szolgáltatásban valamilyen formában részt vesznek. Hiszen gondoljunk csak a csökkent mozgásképességű személyekre, az ő aggájaikra. Ez mindent érint. Tehát nem csak a, az utasokkal való szol, foglalkozást, hanem a, a, tiszt, a takarítást, a, a terek kialakítását, mindent. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ami a force measure, vagy a viszmajor kérdését illeti, valóban az Európai Bíróság kimondta, hogy a jelenlegi szabályok nem felelnek meg a célnak, mert itt nem igazán a kompenzációt szolgálják. Ezért um, szerettük volna megosztani a vasúti jogra vonatkozó tapasztalatainkat. Nem szeretnénk külön értelmezni, hogy mi a különleges körülmény, tehát az egységes szabályok itt nem igazán alkalmazhatóak. Itt tehát olyan eseményekről beszélünk, amelynek, amelyekhez az embernek nincs köze, tehát amelyek meghaladják a normális körülmények kategóriáját. Ez, ezen szabályok érvényesek a hosszú távú buszok, illetve a a tengeri közlekedés esetében is. Ezeket könnyű lenne megvalósítani. Aztán ami a through ticketing szabályait illeti, egyértelművé kell tenni, hogy mit kap az utas. Az utas tájékozott döntést hozhat az, álló, az átszálló jegyekről. Ugye ez a negyedik vasúti csomagban is benne van. Mi azt szeretnénk, hogy az utas legalábbis átszálló jegyet kapjon, ezt, erre számít az utas, és a jegy ele, eladójának kell elmagyaráznia az utas számára, hogy milyen jegye van, és hogyha ez nem történik meg, akkor pedig átszálló jegyet kell biztosítani számára. Hiszen az utas számára nagyon fontos az, hogy, hogy a folyamatos utazás biztosított legyen, tehát a, a csatlakozás, és ezért ez egy nagyon fontos szolgáltatás, itt a bizonyítás terhe, illetve ennek elve érvényesül, amennyiben nem egyértelműek a szabályok, akkor így az utasjogra vonatkozó jogszabály védelmet nyújt az utas számára, és átszálló jegyet kaphat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kotász úr, ez, asszony ezeket a szavakat. Most Liberácki úrnak adom vissza a szót, a jelentést jelentéstevőnek két percben, reagáljon az Európai Bizottság, az EGSB és a kollégák felvetéseire is. Kérem, Liberácki Kürüni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megtakarítunk 20 másodpercet. Úgyse tudok mindenre reagálni, mi elhangzott. És erre is fontosabb, hogy mindenki azt a véleményt vallja, hogy egy nagyon fontos rendelet. Több száz millió állampolgárról és több millió utasról beszélünk, akiket érint. Mindenki szeretne együttműködni. Ez jó, és köszönöm. És szerintem egy oldalon vagyunk. Tehát, hogy a, az utasok java érvényesüljön. Tehát nem az utasok általában fogyasztó orientált módszertan az, ami jó. Hozzáférhetőség, megfizethetőség, egyensúly az ügyfelek és a vállalatok között. Nagyon szocialista módszertan lehet az, Christian Revaux mondta, hogy szocialista álláspont kell, hogy meghatározza mindezt, és köszönöm a kedves megjegyzéseket. Én is, ha az én szándékom is, hogy jobb vasút, több ember, növekedő vasúti forgalom, és egyre inkább európaibb módszertan érvényesüljön. Ez a cél. Köszönöm szépen, Liberácki úr. A módosítók benyitásának határideje március 27 ked 11 óra. Elismétlem, hogy mindenki fel tudja jelezni. Nem, mindenki fel, ez jó. Akkor folytassuk. Az Európai Hálózat finanszírozási eszköz félidős felülvizsgálatáról szóló értékelés. Félidős értékelésről van tehát szó. A tartós, fenntartható közlekedés az egyik cél Európában, ami szintén ide tartozik. Ez a mi számunkra, a mi szakbizottságunk számára fontos téma a CEFEN belül. Máig Kérem, hogy az eszmecseréket vigyék ki a teremtől, Ramzili úr. Kérem, ha beszélgetnek, akkor hagyják el a termet. Köszönöm. Nos, tehát fontos számunkra megismerni azt, hogy milyen eredményeket értünk el a mai napig, de az is, hogy párbeszédet folytassunk, illetve levonjuk az értékelésnek a tanulságait a következő finanszírozási időszak tekintetében. Hiszen döntő fontosságú lesz ez a TEN-T hálózatok jövője szempontjából. Üdvözlöm Olivier Szia urat! Jó napot kívánok! A MOVE főigazgatóságtól érkezett, igen. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Meg is adom önnek a szót azonnal, hogy megtartsa prezentációját. Nagyon nagy figyelemmel fogjuk hallgatni a prezentációját, ezután pedig vitát fogunk folytatni a témában. 10 percet kap. A prezentációra, szia úr, öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Hogy beftáljuk tájékoztam őket arra a döntésre, amit a bizottság hozott néhány héttel ezelőtt. A cél az, hogy mérleget mondjunk a projekt végrehajtásának első három évéről, és persze, hogy ön is hangsúlyozta, hogy levonjuk a tanulságokat a következő periódusra, időszakra vonatkozóan. A jelentés három ágazatot, közlekedés, energetika és digitális ágazatokat fedi le. Persze ma a közlekedésről szeretnék beszélni. Néhány számadattal kezdeném talán. Fontos arra emlékezni elsősorban, hogy igencsak előre haladtunk a program végrehajtásában, és egy adatra koncentrálnék, a negyedik oszlop, 95%-a a költségvetésnek már támogatásokra alokált, tehát 95%-a a költségvetésnek olyan támogatásokra megy, amelyek a végrehajtás évei három éve során kerültek folyosításra, és ezek persze költségvetési közvetések, változások, kifizetések formájában valósulnak meg. Utó, előbbiek formájában 40%, kifizetés pedig 16%. E második 40%-os adatot hangsúlyoznám főképp, bemutatva azt, hogy úgy kezeljük ezt a költségvetést, hogy évről évre úgy kötelez, kötünk le pénzeket, ahogy valóban halad a projekt végrehajtása. És ezáltal újra orientálhatóak, átcsoportosíthatóak pénzeszközök menet közben. Erről majd beszélek még később egyébként. Ami költségvetés allokációját illeti, mint tudják, a SZEF szabályozás szélesen, széles körben határozza meg a közlekedési infrastruktúrát, meghatároz prioritásokat is, meglehetősen világosan, látható, hogy alapvetően a határon átnyúló dimenzió rendkívül fontos, 66%-a a régi költségvetésnek. A régi folyosókra megy, ehhez jön még a pan-európai digitális rendszerek köre, mint az IETNAS, több mint 1 milliárd, Cezár 1,3 milliárd. Látható, hogy a költségvetés súlyosabb része a pán-európai dimenzióra megy a hálózatokban. Azt is szeretném kiemelni, hogy a többféle prioritás között ott van az innováció, amely az elmúlt hónapokban, években előre tört, különösen az alternatív üzemanyagok erősítésével. Ez olyan eleme a költségvetésnek, amely valószínűleg nőni fog. Az értékelés révén nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos ágak ne lennének lefedve, ám arra szükség van, hogy újraorientáljuk, újra új egyensúlyokat határozunk meg a költségvetésen belül, a szakpolitikai prioritásokat lekövetve, és az sem meglepő, hogy dekarbonizáció, digitalizáció két ilyen fontos prioritás elem. Ami a közlekedési móduszok szerinti finanszírozás illeti, nem meglepő talán, hogy a szebb jogosultsági szabályok következményeképpen láthatóvá válik, hogy a költségvetés legnagyobb része a vasúti közlekedésre megy, infrastruktúrára megy, illetve a belvízi hajózási utakra. A köz, közúti és légi közlekedési komponens pusztán a, szigorúan digitális aspektusokra szorítkozik, illetve a hatékonyság növelésre. Ugyanez a helyzet a tengeri közlekedéssel és a multimodális aspektusokkal. Hangsúlyozható tehát az, hogy a SZEF költségvetés egésze úgy fenntartható közlekedési móduszokra koncentrál. Néhány szóban még arról, hogy hogyan egészítik ki ez a többi EU programot. Talán itt leginkább arra a programra koncentrálhatnék, amely az ERFA és a kohéziós alap programok köre, amelyek legközelebb állnak a CEF-hez. Ha megnézzük a számadatokat, például a, a maghálózat 40, millió, 40 milliárdot kap, 23 ből a CEF-ből jön, a többi viszont a kohéziós alapokból. 13 és az RFA-ból pedig 4 milliárd. A legtöbb esetben mindez nem jelent problémát. Sem a komplementaritás, sem az átfedés tekintetében, hiszen a CEF határon átnyúló elemekre koncentrál, míg a kohézió és az ERFA a hálózatok más területeire vonatkozik. Ám egyes tekintetekben, például a közlekedésben van egy részbeni átfedés, és ezt figyelembe kell venni. Jelen pillanatban a komplementaritás kell, hogy gondoskodni arról, hogy a programozásban és a szelekciós folyamatban, ha a régi régóbeli kollégákkal dolgozunk együtt, meg egyes szabálykonvergenciában, meghatározzuk azokat a területeket, ahol javítani lehet. Így néhány gyors szó még a pénzügyi eszközről és az FC-be való komplementaritásról. A CEF eszközei voltak az elsők, utána jött az FC, és ez az időbeosztási elem oda vezetett, hogy nagyon sok projekt, amit a CEF alatt indítottunk be, tovább vődött az EFSI kontextusában. a jelenlegi gondolkozás az az, hogy a különböző pénzügyi eszközöket összeolvasszuk egy alapba. Az irány, amit vettünk a CEF konkrét eszközei felől az F-szín át valóban egy nagyobb eszköz felé, egy összeolvattabb eszköz felé vezet. Ami a támogatási formákat illeti hálózatfinanszírozási eszköz alapjában véve vissza nem térintendő támogatásokkal működik, a költségvetés legnagyobb részét erre költjük. Ez a 23,5 milliárdos összeg, illetve ehhez tartozik még a kohéziós pántlikázott összeg 11,3 milliós értéke is. Nagyon fontos azt is tudni, hogy használt fel vagy elvész elvet alkalmazunk, ahogy említettem, ez azt jelenti, hogy nem kötjük le a visszanemtérítendő támogatás egészét a projekt elején, így aztán a későbbiekben kiigazításokra van lehetőség, figyelembe véve azt, hogy hogyan halad a munka, a megfelelő a támogatási megállapodások úgy vannak megfogalmazva, hogy lehet csökkenteni a támogatást akkor, hogyha nem tudja felszívni az egész támogatást a projekt, és így a felszabaduló összegeket más programokba tudjuk átcsoportosítani ezeket támogatandó. Nagyon fontos, hogy ez az elv nem büntetés, nem arról beszélünk, olyan pénzről beszélünk, amit amúgy sem használnának fel egy bizonyos projektben, amúgy mindenki elveszíteni, így viszont van rá lehetőség, hogy egy másik projektben felhasználjuk. Különböző pénzügyi eszközöket alkalmazunk, tehát említettem azt, hogy a CEF az egy amolyan prekurzor, ami egy felvezetés az FC általi támogatáshoz 2015-től kezdtük ezt alkalmazni, illetve az úgynevezett blending, vagy az ötöző megközelítés az arra jó, hogy különböző pénzügyi eszközöket, közvetlen pénzügyi eszközöket, vagy közvetlen finanszírozást tudjunk ötvözni. Decemberben értékeltük ezt, a rendszer nagyon sok Nemzeti Kereskedelmi Bank volt, akik jelen voltak, és azt mondták, hogy ez az úgynevezett blending, ez egy jó megközelítés. Az eredményekről pár gyors megjegyzés. A CEF eredményeit nem lehet elszigetelten tekinteni. A TEN-T szakpolitika áll a hátterében, és ennek a világos programozása nélkül a CEF sem tud eredményeket elérni a, kor, a folyosók, a koordináció, ezek az elvek arra vezetnek, hogy egy egységes projekt pipeline tudjunk kialakítani, amit utána részben tud a CEF finanszírozni. Nagyon sokkal több a pályázat, mint ahány projektet tudunk finanszírozni, és ez egyébként jó is, ez tetszik nekünk, azt szeretjük, hogyha sok projekt van, mert így versenyeztetni tudjuk a projekteket, és a legérettebbeket tudjuk kiválasztani. Így tudjuk a legnagyobb Európai Uniós hozzáadott értéket biztosítani. Tehát ez is a kulcs szó, amit szeretnék még egyszer elismételni itt az értékelés konklúziójában. A CEF egy olyan eszköz, amit az Európai Uniós szakpolitikai célkitűzések nagyon jól körbe bástyáztak, az összeköttetés, dekarbonizáció és digitalizáció elvei megtámogatására hoztuk létre olyan projektek finanszírozására, amit a piaci forrásokból vagy tagállami szinten nem tudnak finanszírozni. Tehát világos európai dimenzióval rendelkező projekteket támogatunk belőle. Még emlékeztetnék a befejezés előtt arra, hogy a végrehajtási fázisban vagyunk még mindig, viszont van még két pályázati felhívásunk, az egyik a Szeszárhoz kapcsolódik, április 12-ig még nyitva van ez a pályázati felhívás, illetve a blending vagy ötvöző pályázati felhívás is nyitva van, az alternatív üzemanyagokra fókuszál ez. A 2018-as pályázati felhívások a digitalizációra, a multimodalitásra fognak összpontosítani, a harmadik mobilitási csomag kontextusán belül, és itt is visszanemtérítendő támogatásokat fogunk kiosztani. Nagyon fontos a CEF továbbfejlődése a következő programidőszakra. Erről sok vitát fogunk még folytatni az elkövetkezendő 20 napban, amit betetőz majd a Jubjánai csúcs találkozó március végén. Köszönöm szépen a prezentációt, Szia úr, mondja az elnök asszony. Megnyitom a vitát. Mindenki két percet kap a hozzászólásra. Wim van den úr az első. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Az Európai Bizottságnak is meg akarom köszönni ezt a világos prezentációt. Remélem, az úr már lefoglalt Ljubljanába a szállodai szobáját, Bellasszonyjal is ezt tettük, és ezt a prezentációt papíron is volna megkapni. Én olvasó ember vagyok, ha olvasom, jobban átlátom a dolgokat, és Ayala Szender asszony, akivel gyakran egyetértek, szerintem támogat ebben a most Mostanában viszont nehéz kérdés. Amit nem értek, hogy mi a SZEF multiplikátor hatása, hogyan valósul meg. Van ugyan egy támogatás, ám nyilván van egy multiplikátor, ö, tagállami hozzájárulásokkal, blendinggel, FC-vel kiegészítve. Ön bemutatta a számokat, az, hogy 27 milliárdot adtak ki, Ám mi itt a multiplikátor hatás? Második kérdés. Use it or lose it, mondjuk, használ vagy vezd el, veszítsd el, van-e egy időhöz kötöttsége mindennek? Van-e valamiféle határidő, hogy mikorra kell megtérjön a pénz, hanem mikor kell visszahívni, hogyha nem használták fel, és mikor lép be tehát a use it or lose it meg, megkötés, másodszorban vissza, ha visszaforgatott pénzt újra fel lehet -e használni valamilyen formában. Aztán elnök asszony, az Urban programhoz kapcsolódóan városok területeken is megvalósul -e, hogy az Urban is egy kihívás az európai politikának. Aztán az FC. Minden alkalommal pozitívan beszélünk az FC-ről, ám kérdés, az Európai Bizottság vajon el tudná magyarázni, eddig mit ért el az FC-vel? Mit értünk el? És ez visszatér az első kérdésemre, mi a multiplikátor hatása a SZEF-nek? Vajon van-e pozitív átfedés a kettő között? És végül Felteszem, hogy az Európai Bizottság ezt a prezentációt hatalmas ösztönzőként látja a következő MFF tárgyalásokra felkészülve, hiszen Ötinger úr a világos számokkal ö, jól operálhatna a tárgyalások során, és ebben a DG Move is segítheti őt ezekkel a példákkal. Ismail Ertug, la vous. Köszönöm szépen, Ismail úr következik kettő percre. Mrs. Ayala Zender will take up our position. Ayala Zender asszony fogja ismertetni az álláspontunkat. Akkor öné a szó. Presidenta, sí, agradecer... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igen, üdvözlöm a bizottság prezentációját. Először is szeretném támogatni azt a kérést, miszerint papírformátumban szeretnénk megkapni ezt a prezentációt további felhasználás céljából. Másrészt a DJ Move képviselője elmondta, hogy örülnek annak, hogyha több projekt van és több pénz van, mert akkor válogathatnak. Nos, hogyha megnézzük a költségvetést, akkor, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy több pénzre lett volna szükség, mint projektre, és akkor így mindent kifizethettünk volna, hiszen most az a gond, hogy lehet, hogy még szűkösebb idők következnek. Ez azt jelenti, hogy változtatnunk kell, és azt kell mondanunk, hogy ugyan annyi pénzre van szükségünk, mint a hány projektünk van, ez a minimum követelmény. Második megjegyzésem. Beszélt arról, hogy mit készítettek elő 2018-ra megemlítette az 50 milliót, azonban szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet a félidős áttekintés kapcsán? Mi a helyzet a fel nem használt alapok begyűjtésével? Ez megtörténik? Aztán azt hiszem, hogy mintegy 100 milliót emlegettünk a legutóbbi alkalommal. Most jó lenne, jó lenne megtudni, hogy előkészíthet, előkészülhetünk-e a következő költségvetés kihívásaira. Tehát, hogyha a jövőt vesszük figyelembe, akkor nagyon fontos lenne, hogy ezt a pozitív változást meg tudjuk ragadni, és valóban a kormányok támogathassanak bennünket. Bizonyos projektek esetében emelni kellene az európai finanszírozás mértékét. Tehát a kérdésem a következő, az európai finanszírozási küszöb, 40%-os küszöb meghaladható-e, vagy se, hiszen nagyon sok projekt esetében nagy az európai hozzáadott érték. Erre vonatkozóan szeretnék további információt hallani. Aztán az előző alkalommal a közlekedés, az energia szektor és a távközlés ágazata működött együtt, és akkor hangsúlyoztuk, hogy ennek a három ágazatnak együtt kell működnie. Szinergiára van szükség, hiszen a jövő közlekedése új energiaformákat von maga után, illetve új ö, üzemanyagformákat fogunk alkalmazni, aztán ott van a digitalizáció kérdése. Úgyhogy azt szeretném megtudni, hogy a mostani javaslatokban, amely ugye jövő cefre vonatkozik, bevehető egy negyedik pillér, a szinergia pillére, például az új gépjárművek, vagy az új üzemanyag, üzemanyagok számára szükséges infrastruktúra létrehozása mennyiben lehetséges. Aztán Eltugor úr megemlítette az eddigi tanulmányokat. Nos, még egyszer tehát lehetőség lenne arra, hogy ezt a negyedik pillért kialakítsuk, a közlekedési szinergia pillérét. Aztán Szeretnénk tudni az, hogy mi történik az FC, illetve más alapok házatáján, onnan fönnmaradtak-e források, így jó lenne tudni, hogy milyen kontextusban működünk. Tehát mi a helyzet például a közlekedési ágazatból fönnmaradó összegekkel, illetve ezek milyen eredményt hoznak. Gondolok itt a Horizon 2020-ra, szeretném tudni, hogy mit értünk el a strukturális alapok keretében, mi a helyzet az EFSZ-vel, és így tovább. Tehát mindezen energiabefektetések milyen eredményt hoztak, és mennyiben sikerült a közlekedést előre mozdítani. Köszönöm szépen, most pedig észmel kapja meg a szót. Bah oui, ça fait quatre. <laughs> Monsieur Telinska, la Illetve Telinska úr, kettő percre, tessék. Köszönöm szépen. sikerül a két megpróbálom, bár más kollégáim is hosszabban beszéltek. Emlékszem arra, amikor a bizottság eh, elkezdte belé munkáját, annak idejében is konzultáció része voltam, már akkor is reméltem, hogy jó lesz az eredmény, de hát igazi sikerszörű lett, bizvás mondhatjuk. De két módon lehet leírni ezt, ugye egy deskripi jelentésként, amiben nagyon sok számadat van, százal, allokációs százalékok felsorolása, a kifizetések, előrányzatok meghatározása, és az átfedések grafikus megejtése. Ez jó, helyén való. Ugyanakkor fontos, hogy egy komoly értékelés is történjen. Tehát a dekarbonizáció, digitalizáció céljai mérve felmerül a kérdés. A költségvetési hatóság felteti a kérdést, miért kell a szefe ugyanezt a pénzt elkölteni, vagy akár növelni? Mit hozott ez? Hogy sok a projekt, ez önmagában nem elég magyarázat, nem elég érv. A költségvetési hatóság tudni akarja azt, hogyan értünk hozzá a jobb összekapcsolhatósághoz, kvantifikált eredményekkel bemutatva, a dekarbonizáció, hogy alakult? Tehát mi a várakozás, a digitalizáció eredményei, kézefogott eredményei, hogy látható. Erről pedig nincs semmi a jelentésben, meg a prezentációban sem. A másik a szinergia, interakció. Erről láttunk egy jó képet ugyan. Tehát az értékelés, FC értékelés, de mi a helyzet a magántőkével? Hogyan lehet, mi a helyzet a hozzáadott érték alakulásának a kombinációban? Legalább valami indikáció, próbálkozás kéne arra, hogy bemutassuk ezt. Nem említik sehol. Tehát, hogy nagy pénzeket használnak fel, azt értem, de mik az eredmények, mik várhatóak az a jövőben, azon túl, hogy 66 százalék, meg hogy alokálunk 100 százalékban, de mik lesznek ennek az eredményei? Folytathatnám, a Cézár, jól tudjuk, a Cézár kiválóan működik, ám politikai értékelés van-e? Összefoglalva tehát, elnök asszony, szerintem egy jó jelentés, a múlt standardi alapján, ám inkább azt kéne megnézzük, hogy mi a jövő olyan jelentés kéne, amely a kritériumok alapján a célok meghatározásával, amiket a bizottság meghatározott, konkrétan leírva, akár kvantifikálva ezeknek a jövőbeli megvalósulását. Ezt várom, ebben kéne javítson a bizottság, hogyha a következő pénzügyi ö, keretet a SZEF érdekében akarjuk meghatározni. Köszönöm Telicska úr a hozzászólását. Nunde úr két percet kap. Öné a szó. Köszönöm szépen, rövid leszek. A kérdésem az európai hozzáértett adott értékre vonatkozik. Aggaz, hogy sok tagállam elhanyagolja az infrastruktúrába való beruházást, és abban reménykednek, hogy majd az EU fogja megmenteni őket az utolsó pillanatban. Kérdésem, hogyan hagyjuk végre azokat a kritériumokat, amik biztosítják, hogy az Európai Unióval olyan infrastruktúrát finanszírozunk, amit nem a tagállamoknak kéne, hanem amik valóban egy kohézív európai hálózat létrehozásához a határokon átnyúló, fenntartható módozatokkal a közlekedés elmozdítását segítik elő. Riké úr, a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom meglepni, de én sem a, az eredményekről, hanem magáról, a CEF-ről, mint eszközről fogok beszélni. Az Európai Bizottság most bemutatja az relatíve jelentős eredményeket, de hosszú távú projektekről van szó, tehát majd néhány év múlva nagyon nehéz lesz a határozott operatív eredményeket bemutatni, hogyha nem követjük ezeket folyamatosan nyomon. Engem maga a mechanizmus érdekel tehát, és e kapcsán emlékeztetnék arra, hogy a hálózatfinanszírozási eszköz egy olyan mechanizmus egy olyan eszköz, egy kormányzati, kormányzási finanszírozási eszköz, amely hogyha ennek a költségvetését vesszük, akkor azt látjuk, hogy az ügynökségnek a pénze, az operatív ügynökségnek a programja van benne, plusz az a 11 millió, ami a hálózatfinanszírozási alap, és ez megy konkrét projektekre. Tehát most igazából nem a pénz változott meg, hanem a kormányzás módszere, és ez nagyon látványos eredményekhez vezetett. Éppen ezért aggaszt különösen az a kérdés, amikor azt hallom, hogy az EFSI felé kéne becsatornázni ezt a CEFET, és egy egységes eszközt kellene létrehozni, e felé halad az Európai Bizottság a különböző lépésekkel. Remélem, hogy rosszul értettem, amit mondott, mert eh, ami a mechanizmusnak, a CEF-nek a minőségét biztosította, az pont az volt, hogy az Európai Bizottság centralizált módon irányította és a szakértelmével felsorakozók mögé egy sor kritériumot szorozta, soroltak fel, amik például a horizontális mód, illetve az európai hozzáadott érték, és ezeket figyelembe vetették a pro projektekkel. A hozzáadott európai érték szerintem nagyon fontos, ezért nem a CEF-et kéne beolvasztani az FC-be, hanem inkább az FC-t kéne egy kicsit átterelgetni a CEF felé, mert ez a kormányzási mód ez jó volt, és remélem, hogy az Európai Bizottság meg fogja védeni a CEF kormányzását, mert szerintem ez a 26 milliárdos tőke megérdemli azt, hogy az ilyen kormányzási módszerrel ilyen eredményeket érjünk el, mint amit itt is most látunk. Fantasztikus eszközről van tehát szó, egy hatalmas eszközről a jelenlegi pénzügyi keretben, és a kérdésem az, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy ne csak kvantitatív módon hiszen azért próbálok optimista lenni a költségvetés szempontjából. Tehát hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ne egy FC2 legyen belőle, ugyanezzel a költségvetése, hanem valahogy meg tudjuk óvni ezt a hatékony rendeletet, a hatékony működési módszert. Hogyha ebből pénzügyi eszközt csinálunk, amit majd az Európai Beruházási Bank fog végül kezelni, hát akkor nem tudom hova vezet, de nem jóra. Az Európai de ez nem az Európai Bizottság ötlete volt, ha jól értem. A Katajnen alelnök úrnak volt az egyik ötlete az EFSI, és az a felé való elmozdulás. Aztán az hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatos mellékleteket mikor tudják rendelkezésünkre bocsátani, hogy tudjunk ezekről is beszélni? nem az a jövőbeli kérdés, hogy mennyi pénzünk lesz, hanem az, hogy mit fogunk venni ezzel, tenni ezzel a rendelettel, a szabályzással, hogyan fogjuk megóvni, hogyan fogjuk javítani, és hogyan fogjuk elkerülni azt, hogy ö, ö, kanibalizálják a más pénzügyi eszközök a CEF-et. Köszönöm szépen, Riké úr! Egyáltalán nem a tiszteletben a felszólási idejét, sajnálatos módon. De Grande úr, öné a szó két percben. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a la Comisión por habernos dado cuenta. Köszönöm szépen, és köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy prezentációt tartottak, és elmondták nekünk, hogy a Connecting Europe Facility közgáttekintése mit tartalmaz. Ez a február 30 a publikáció. Három éve folyik a végrehajtása, Érdekes tehát megnézni, hogy áll, izgalmas volt meghallgatni az eredményeket. Meg azt is, hogy milyen intézkedéseket tartalmaz a revízió, vagy új, milyen új projektek várhatóak. Kicsit hideg zuhanyként ér bennünket az új projektek és a támogatások alakulásának hírám, és mindenképpen érdekes. Ezek a közlekedés folyosók amelyeknek nem minden európai régió örült ugyan, de amelyek értékelése szerint egyes régiók azt követelik, hogy az ő követelményeik is elég jönnek ki. És új projektek alakulnak, ezek nagyon sok várakozást és reményt keltenek. Hallottunk határon átnyúló hatásokról. Galícia az én szüke pátriám is része ezeknek a várakozásnak a Portugáliából való összekötési pontok növekedésében bízunk, a vasút szempontjából is. És el kell fogadjunk intézkedéseket, egyes, intézked, egyes intézkedések felfüggesztéséről is. Hát releváns politikai megállapításokat kell hoznunk, nem csak a szerv rendeletet érinti mindez, hanem a 2010-es 930-es szabályt is, amely alapján módosíthatóak egyes folyosók. Itt megnyílik egy lehetőség is egyben. Világosá kell tenni, milyen folyamatban lehet ezt végrehajtani. Milyen más források érhetőek el, milyen menetrend, és milyen kritériumok érvényesülnek. És milyen projektek várhatóak. Vagy ez csak egy elméleti lehetősége. Eh, eh, Köszönöm, de Grandes úr. Az Európai Bizottság nagyon pozitív értékelést mondott most el a CEF-ről, arról, hogy mi, hogyan sikerült végrehajtani a költségvetést, hány projektet sikerült finanszírozni, és igazuk van, hogy bizonyos tekintetben ez siker, de ez kvantitatív szempontból mondható el. Ami a minőséget illeti, én továbbra is nagyon kritikusak a nagy, vagyok a nagy projektekkel kapcsolatban, ezeknek a finanszírozásával és átláthatatlanságával kapcsolatban. Az Európai Parlament és az állampolgárok nem látják, hogy itt mi történik. Hadd mondjak egy példát. Kedves kollégák bizonyára tudják, hogy többször is levélben kértem, hogy a Lyon-Torino útvonal finanszírozásáról adjanak konkrét részleteket, és konkrétan nem kaptam erre választ. Nos, tehát ahhoz, hogy az Európai Parlamentben valódi vitát tudjunk folytatni, az az, hogy kapjunk választ az ilyen kérdésekre, és a másik, hogy az Európai Bizottság legyen önkritikus, hogy jobban irányítsa így a finanszírozási időszak végén ezeket a programokat, és ez fontos a jövőbeli programidőszak szempontjából is, hiszen olyan politikáról van szó, amit a Transzakbizottság mindig minden szinten megvédett, minden pillanatban, a Tallini program esetében is. El kell mondanom, hogy minden erőmmel védtem a költségvetést, a költ közlekedési miniszterekkel szemben, és most ezen túl azon kell gondolkoznom, hogy milyen eredményeket értünk el. Tehát nem csak a számokra gondoljunk, hanem a minőségre is. A hozzáadott érték lesz a lényeges, az, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni az európaiakat, illetve hogyan tudjuk dekarbonizálni a közlekedést, ami egy óriási kihívás. És erről sem nagyon beszélt. Pedig ez is aggaszt bennünket, a Brexit hatása is, valamint az, hogy csökkenni fog a TNT hálózatokban az összekapcsolódás, mert az általános költségvetés, amit erre tudunk elkülöníteni, szintén csökkenni fog. A, most arról beszélt, hogy a digitalizációra fognak központosítani. Ez egy dolog, de hogyha az EFSZ-re tekintünk, akkor emlékeztetnék arra, hogy ez az európai szakbizottság költségvetésének nagy része ebben az alapban van most már. Számunkra ez botrányos, mert a projekteknek csak a 9%-a fog a közlekedésre elmenni, és ez nem jó, ez nem normális. Úgyhogy most itt felkiáltok, és kérem önöket, hogy ne felejtkezzenek el rólunk, hanem legyen közös jövőképünk. és a sürgőségi helyzetekre a közlekedési szektornak is választ kell adni. A környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, az európaiak összekapcsolása tekintetében. Sok szerencsét az Európai Bizottságnak e célok elérésére. Most ismét megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogy a kollégák által felvetett kérdésekre tudjon reagálni. Euh, Köszönöm szépen, megpróbálom összefogni a kérdéseket, hiszen egy 10 perces prezentációban nem lehet az értékelési jelentést részletesen bemutatni. De azért szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nehéz eredményekről beszélni, hiszen még csak két vagy három év telt el, vannak olyan projektek, amelyek 2014-ben vagy 2015-ben, vagy akár 2016-ban indultak el, úgyhogy itt nagy hiátussal kell számolni természetesen. Itt a jelenlegi értékelés csak arra vonatkozhat, hogy hogyan indultak el ezek a programok, illetve ezek a projektek. Igazából nem is lenne tisztességes az eredményekről beszélni. Itt a, a a széndiokszid kibocsátás, vagy a növekedés tekintetében. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. És természetesen, ami a következő pénzügyi időszakot illeti, megfelelőbb, megfelelőbb és hasznosabb indikátorokra lesz szükség, de a teljes értékelést csak a program végén lehet elvégezni. Ami a multiplikátor hatást illeti, nos, egyértelmű, hogy a társfinanszírozási ráta a kiinduló pont. Ez a helyzet 20-tól 50 százalékig nyúlik ez a, ez a ráta, 40-30-40 százalék az átlag, a kohéziós borítéknál pedig 85 százalék, úgyhogy ez nagyon jól mutatja, hogy milyen hatást fejtesz ki a befektetésekre de ez az erő kifejtés, ez csak egy része ennek a történetnek, hiszen azt mondhatjuk, hogy ugyanazt a projektet máshogy is lehetett volna finanszírozni. Szerintünk a legtöbb esetben a CEF támogatás nélkül a projekt egyáltalán nem valósult volna meg, vagy pedig sokkal később valósulhatott volna meg. Tehát ez, ez eh, egy nagyon fontos elem, de talán jobban oda kell figyelni arra, hogy, hogy így születhetett meg egy-egy projekt. Ami pedig a használt fel vagy elveszíted elvet illeti, az alapgondolat a következő. Mivel nem folyósítjuk a teljes összeget, amelyet, amelyre ígéretet tettünk, ezért lehetőségünk van arra, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat más projektekre felhasználjuk, újra felhasználjuk. Például mondjuk van egy projekt, amely 2021-ben kell, hogy kifusson. Lehet, hogy meghosszabbítják, mert késlekedik, de a hosszabbításon túl tudjuk, azt is biztosra tudjuk, hogy a hogy további 20 százalék, tehát a, a kifizetés 20 százaléka fennmarad, úgyhogy ha nem lépünk, akkor a program lejár, és ez a pénz visszajut, visszajut a tagállamhoz. A használt föl, vagy elveszíted alapján a megállapodásunkat megváltoztatjuk, és kivesszük azt a forrást, amelyet a projekt nem tudott volna felhasználni, áttesszük egy új pályázatra, egy új munkaprogramba. És ez azt jelenti, hogy 2021 elején lenne ez esetékes, tehát egy ilyen pályázat kiírása. Ez pedig azt jelenti, hogy egyértelműen látnunk kell, hogy milyen összegek maradnak fönn, és valószínűleg több ilyen pályázatot, úgynevezett reflow call-t fogunk kiírni. Ezért az ügynökségünk egy nagyon is méreható elemzést végez, ugyanúgy, mint az előző időszakban is megtettük. Tehát vizsgáljuk az összes fellépést, az összes projektet, természetesen a nagyobbakra összpontosítunk, és megpróbáljuk értékelni, hogy ezek a projektek milyen összegeket használnak föl, és így a következő év elejére valószínűleg egy értékelést el tudunk készíteni, és a fennmaradó összegeket átcsoportosítjuk új pályázatokra. Természetesen tudni kell, hogy vannak éves pályázatok, tehát ez egy kötelezettség, ez 5%-ot érint, regionális és határon átnyúló projektekre vonatkozik ez, de természetesen nagyon sok ilyen úgynevezett fönnmaradó összeg, vagy visszafolyó összeg marad, és akkor esetleg 2019-ben vagy 20-ban egy több éves pályázatot is kiírhatunk. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, 2019 vagy 2020 elején ezeket az új pályázatokat ki kell írnunk a fennmaradó összegek felhasználására, ami a szinergiákat illeti. Örülök, hogy felmerült ez a téma, hiszen ez egy olyan terület, ahol a, egyértelműen mutatja az értékelés, hogy bizony nem teljesítünk valami fényesen. Ami a három ágazat jogosultsági paraméterét illeti, hogyha egy közlekedés és energiai projektet akarunk finanszírozni, akkor mind a két ágazat jogosultságát figyelembe kell venni. És természetesen itt az átfedés, a keresztmetszet nagyon szűk, nagyon keskeny, ez nem működik, ezt meg kell változtatni a következő időszakra. Nagyobb rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy szinergiákat építhessünk ki, és teljes mértékben egyetértünk a két másik ágazatban dolgozó kollégákkal ebben a tekintetben. Ami az FC-t illeti, nos, nagyon is sajnálom, hogyha nem fogalmaztam egyértelműen. Egyáltalán nem arról van szó, hogy annak az irányítását meg szeretnénk változtatni, vagy a grantek, tehát a visszanemtérítendő támogatásokkal helyett pénzügyi eszközöket használnánk, vagy megváltoztatnánk a struktúrát. Nem. Ez marad a, a, a legfontosabb alapelem. Most egy kisebb pénzügyi eszközkomponensünk is van az EFSZ-n belül, és a következő időszakban megvan arra lehetőség, hogy ezt kivegyük, és egy, egy egységes eszközbe helyezzük. Így elkerülhető az, hogy több, több kisebb pénzügyi eszköz létezzen, nagyon sok programba szétszórva, és így a méretgazdaságosság elv alapján megfelelő eredményt érhetünk el. Tehát az üzenet ez. Nem változtatjuk meg ezt az egyensúlyt, a, a CEF úgy marad, ahogy van, főleg a visszanemtérítendő támogatásokra épül, hiszen közlekedési ágazat infrastruktúra beruházásokat célozza egyértelműen, tehát ez nem fog változni. Nézzük ami a minőségi aspektusokat illeti, a kvalitatív aspektusokat, illetve nagyobb infrastruktúrákat. Természetesen itt is meg kell említenünk azt, hogy a CEF csak egy része ennek a történetnek. A nagy infrastruktúrák esetében az Európai Uniós támogatás több finanszírozási időszakot lefed. A nagyobb projektek esetében néha két vagy három pénzügyi időszakról beszélünk, Úgyhogy egyértelmű, hogy semmilyen finanszírozási garanciát nem lehet nyújtani ez alatt az idő alatt. Úgyhogy a végső financiális vagy pénzügyi modell meghatározása bizony nem egyszerű, ezt nem lehet előre meghatározni a legjobb forgatókönyv alapján több finanszírozási struktúrát próbálunk összevonni, és ezt, ezt körvonalazni. Azt hiszem, hogy sikerült válaszolni a legtöbb kérdésre, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak. Merci. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm azért is, mert a válasz világos volt, és nagyon pontosan azon problémák felé orientálódott, amelyeket felvetettünk. Úgyhogy rendkívül elégedettek vagyunk általánosságban ezzel a mechanizmussal, reméljük, hogy fenn is marad, ezért aggódtunk ennyire a sorsáért. Köszönöm a bizottságnak. Az elkövetkezendő időben a kohéziós politikáról szóló vita és a tematikus ö, célkitűzések a fenntartható közlekedés előmozdítás és a kapacitás hiányok megszüntetésé a főbb hálózati infrastruktúrákban című téma következik. Véleményt fogalmazunk meg a Regi Szakbizottság számára. A vélemény előadójának Zlotowski úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm először is Szeretném megköszönni az összes szerzőnek, a, illetve benyújtóknak a módosítókat, meg az árnyékelődőknek azt a kiváló működést, amelyet kifejthettünk múlt héten. Sikerült megállapodnunk a kompromisszumos szöveg körvonalaiban, amely figyelembe vesz majdnem 30 módosítót az 50-ből. Külön szeretném megköszönni Marinescu úrnak, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy a javaslatokat értékelni kell az alaphálózatok szűk keresztmetszetét illetően, meg a kiegészítő hálózatokat. Igen, több koordinációra van szó az Európai Bizottság részéről a kohéziós alap és az strukturális beruházás alap használásait illetően az olyan projektekben, mint a TNT, és, mint mond, említettem, a szűk keresztmetszetek feloldása a legfontosabb. A DG Move, és fontos, hogy szerepeljem az infrastruktúrális projektek finanszírozásának meghatározásában. Köszönöm Krámer úrnak aztán aztokat az értékes meglátásokat, amelyeket tett. Különösen azt, hogy hangsúlyozza azt, hogy a határon átnyúló infrastruktúrális szakaszokra kell nagy figyelmet szentelni, azokra, amelyeket a második világháborúban pusztítottak el, és a kerékpár infrastruktúra is figyelmet kell kapjon a vasúttal kapcsolatban. Minden szűk keresztmetszetet fel kell bontanunk, és a hiányzó szakaszok felépítéséhez persze kell majd további finanszírozás. Fenn kell tartanunk tehát olyan szintű finanszírozást, amely megfelel a kihívásoknak és az igényeknek. Kérem, hogy támogassák holnap a szavazás során az általam beterjesztendő szöveget, és általában a regi bizottság munkáját. Köszönöm szépen, most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Először Van de Kampur. úr. Eh, Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Ahogy Zlotowski kollégám, én is dicsérem Marinescu urat, ezzel kezdeném. És szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Marinescu úr nevében a, a, nev, a jelentéstevőnek a munkát, viszonozva a dicséretét. Újdonság, hogy a CEF, és ugyanakkor jó, hogy a CEF-ről szóló vita után rögtön a regionális pénzek és a CEF kapcsolódásáról is beszélhetünk. És a lengyel jelentéstevő is rámutatott, hogy az egyes források közötti válogatás és összekapcsolása nem mindig könnyű, ám jó kiegyensúlyozott jelentést írt, ami pedig az időtényezőt illeti. Azért hangsúlyoznám, Európában mindig túl sok időt vesz igénybe, mielőtt beindulhatnak a beruházások, és ennek a gyorsítása fontos volna, ez egész végrehajtását javítaná és gyorsítaná a regi bizottságnak szerintem jól határozta meg a súlypontokat, és azt, hogy a tentében, a házatokban a beruházásokat fokozni lehetne, és a, a regi bizottság azért felhívom a figyelmét arra, hogyha új hobbikat találnak ki, azt ne a közlekedési forrásokból finanszírozzák, ne a szekér húzza a lovat, hanem mert a ló húzza a szekeret, hogy Hollandiában hozzuk. Tehát a két szakbizottság között, témák között lássuk a világos egymás utániságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Van de Kampur. Izmael Ertug következik. Thank you very much. Köszönöm szépen a mi részünkről is. Grappini asszony az árnyék előadónk nincs itt ma ezért engem kért meg, hogy közvetítsem mondandóját. Igen, a mi részünkről is hálásak vagyunk a jelentéstevőnek. Nagyon fontos téma ez a következő MFF javaslat fényében, és az hogy a frakció fenntartja annak szükségességét, hogy a mostani infrastruktúrának a felújítását fenn kell tartani, és a közlekedés kulcsfontosságú beruházási terület, ennek megfelelő finanszírozására is szükség van. Erre hívjuk fel ismét a figyelmet, meg arra, hogy hiányoznak határon átnyúló közlekedési szakaszok, meghatározó fontosságú szakaszok, és ez nagy kihívás. Ezeket le kell küzdeni, ki kell építeni ezeket a kapcsolódásokat. És hangsúlyozom, hogy a szocialista frakció a tevő által meghatározott kompromisszumokat támogatja. Köszönöm, Militán Borgul kapszót. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának a konstruktív megközelítésért, azért, hogy a kompromisszumokat mind figyelembe vette, mi is az obali módosítások többségét meg fogjuk szavazni, azonban azon módosítóknak ellenében szavazunk, amelyek túlságosan konkrétak, vagy nem tartoznak a hatály alá a 34-es például, az elmúlt világháború által elpusztított vasúti kapacitások elpusztításáról szólt. Ezt nem fogjuk megszavazni, a kettes módosítót sem. Nem csak egy alapnövelést, hanem konkrét reformot szeretnénk látni a következő MFF-ben. A regiben is mindent meg fogok tenni, hogy a módosítóink és a véleményünk legnagyobb része a regi végső jelentés tervezetébe is bekerüljön. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy Kramer úr, a szó. Igen, köszönöm. Én is először szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkát. Nem volt egyszerű 50 módosítóból kisütni ezeket a kompromisszumokat, olyanokat, amelyekben 30 módosító megjelenik. És azt gondolom, a kompromisszumok tényleg jók. Abban is egyetértettünk, Van ember úr kivételével, aki úgy gondolja, hogy túl konkrét, amikor azt mondjuk, hogy a háborúban elpusztult közlekedési kapcsolatokat létre kell hozni. 30 éve dolgozik az Európai Unió, hogy egy európai közlekedési hálózat jön létre. Ezeket a, lenyúlták a tagállamok saját nemzeti céljaikra. Hát ez nem specifikus. Évtizedek éte nem csak e Németországban, Berlinben vannak hiányzó láncszemek, például Freiburg és Kolmár között német csapatok pusztították el a hidat a Rajnán, máig nem épült újra vagy Nijmegen, Klévek között, nyugaton. Keleten meg még rosszabb a helyzet, még tovább tartott helyre hozni. 30 évig semmit sem tettek, ezek a kicsi, ezeket a kicsi hézagokat bezárni. Nem túl konkrét vagy specifikus megemlíteni ezeket, hanem szükségszerű európai hozatérték érdekében. Szeretném azt kérni, hogy legyen többség emellett. Ne vegyük semmibe a történelmet, hanem haladjuk meg. Európát nak ártanak ezek a, ezek a hiányzó láncszemek, ezért ma kell tovább lépnünk, ezeket feloldjuk, újraépítjük. Ki is kell mondani, semmi gond ezzel. A PPP-k helyzetéről is szeretnék beszélni. Mondtam már, elmeséltem, Svájcban voltam. A minisztériumot azt mondták, a PPP-ket mi nem akarjuk. Meg azt mondtam, hogy 15 éve tárgyunk Európában, maguk nem akarják? Mondták a svájciak. Nem. A, a, a gondot okozó problémákkal úgyse foglalkoznak a magáncégek. Ami meg hasznot hoz, azokat meg inkább az állami szféra csinálja, hogy ne menjenek, ne menjen a haszna át a magánszférába. Tehát a veszteségekkel meg a hasznokkal is foglalkozni kell, hogy méltányos legyen a viszony a magánszféra és a közszféra között. Ne az legyen a helyzet, hogy a veszteségeket majd viseli az állam, erre ugye van épp elég példa, a rentábilis projekteket meg majd a magánszféra csinálja, semmi gond. Hát ez nem méltányos verseny. Itt kell tehát külön szavazást kérnünk ebben a két témában, és azt kérem mindenkit, hogy mi verziónkat támogassa. Köszönöm szépen, Kramer úr. És most az Európai Bizottság felé fordulok ismét. Vászán úr, Leiner úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkaptuk a szót. Csak néhány megjegyzésünk van a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban, amiket javasolnak. Az első megfigyelésünk a kettes kompromisszumos módosító javaslatra vonatkozik, ahol arról van szó, hogy az keres vagy a közlekedésre alokált Európai Uniós alapokat az Európai Bizottság különböző szolgálatai felügyelik. A különböző szolgálatok valóban, de azt gondoljuk, hogy a megfelelő megoldás a konzultációra és a koordinációra bizottságon belül megvan a rendszerünk, és ez meg is valósul a regi, az iné és más szolgálatok is foglalkoznak ezekkel a témákkal, de szerintünk ez a harmonizált megközelítés nem fenyegeti. A másik, a hármas kompromisszumos módosítóra vonatkozik. Az elmúlt szakbizottsági ülésen már szóltunk erről, hogy kevés projektet választunk ki. A programidőszakban már a negyedik évben járunk, a kohéziós alap és az ERFA esetében több mint 60%-os a közlekedés területén kiválogatott projektek aránya, ez nagyon magas aránynak minősül. A TNT szelekciós ráta még magasabb. Ott persze a cef van átfedés, de itt is a TNT projektek, vasúti projektek esetében 66%-os a kiválasztott projektek aránya. Nem gondoljuk, hogy ezt alacsony projektkiválasztási aránynak tekinthetnénk. Ami pedig a négyes kompromisszumot illeti, ahol a szakbizottság felkéri az Európai Bizottságot, hogy értékeléseket hajtson végre, és ezeknek az eredményeiről számoljon be. Nagyon bonyolult mechanizmusaink vannak már is, hogy nyomon kövessük a haladást, és ennek az eredményeiről beszámoljunk a TNT hálózatokat érintő programok és alapok értékelésére vonatkozólag, valamint mi elmélyű tanulmányokat folytatunk, vagy hajtatunk végre egy sor közlekedéssel kapcsolatos ügyben, valamint azt kell még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a további értékelési és jelentéstételi terhek, további adminisztratív terheket rónának az Európai Bizottságra és a tagállami hatóságokra is. Ráadásul szerintem a TNT eszközön keresztül nagyon átláthatóan nyomon tudják követni a munkánkat és a projektek értékelését. Ez a közvélemény számára is rendelkezésre Ezt a három pontot szerettem volna megemlíteni. Köszönöm szépen, Stajtovszki úr. Jönné a szó, hogy lezárja ezt a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntet szeretnék mondani mindannyiuknak, és azt kérem, hogy holnap szavazzanak a vélemény mellett. Köszönöm szépen, Zlotowski úr. Holnap fogunk tehát szavazni, 9 órakor, kedves kollégák. Ezzel most a szakbizottsági ülésünk nyilvános részét lezárom. 17.30-kor csak a koordinátorokkal folytatjuk a munkát, zárt ajtók mögött. A többiekkel holnap kilenckor találkozunk. Köszönöm szépen!